következő. Következő napirendi pontunk aktuális viták, a rák elleni harc. Szeretném a kollégákat arról irány, arról tájékoztatni, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban se spontán hozzászólások nincsenek, sem pedig kékágyás kérdést nem lehet feltenni. Most Weber úrnak adnám át a szót, ő a jelentéstevő parancsoljon. Elnök asszony, biztos úr, tanács. 40 százalék az európaiaknak jelentős százaléka az embereknek megbetegedik Prágban. Ez a, a elveszettség, a reménytelenség kezdetét először az ember tagadja a valóságot ilyenkor, és azt is tudjuk, hogy minden második rákbeteg belehal a betegségbe, azok az érzések, amelyek ezen egzisztenciális kihívás mögött állnak, kérdések hozzánk, európai politikusokhoz is. Négy európai közül három a körkérdések alapján azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy a betegség elleni harc, a rákbetegség elleni harc európai top csúcs téma kell legyen. Ezért az Európai Bizottság kell, hogy kövesse az európaiak ezen követelését. A kutatás bemutatta, megmutatta már, hogy az orvosi, orvostudomány fejlődése mit el tud érni. Tízből nyolc beteg sokszor meggyógyul. Finnországtól Portugáliáig, Franciáztól Romániáig folyik a kutatás, és ezért a csúcsjelöltünk annak idején a néppárt részéről a rákbetegség elleni harc hatékonyabbá tételéért egy tervezetet készített el. A rák meglehetősen bonyolult eh, betegség, ilyen sokféle formában jelenik meg. Gyermekeknél például 40 ezer rendkívül ritka rákbetegség kerül diagnosztizálásra. Európa, ha együtt tudunk működni, a, az adat, már csak az adott tömeg mértéke alapján ő sokkal több tudományos eredményt tud elérni, ha együttműködünk. 18 ezer onkológus, 15 ezer kórház, 107 kutatóintézet, rákutatóintézet, egy sor egyetem foglalkozik ezzel a témával. Ha ezeket az adatokat össze tudjuk kapcsolni, közösen tudjuk tervezni, tudjuk tervezni a harcot a rák ellen, sokkal sikeresebbek lehetünk. Angelika Ecker professzor a berlini Sarité kórház részéről írta nekem azt, hogy egy nagyra törő európai módszertannal tíz évben belül tízből kilenc gyermek rákbeteget meg tudunk menteni. Terry Philip professzor Párizsból ezt végeztette ki, a prevenció és a korai felismerés kombinációjával, a személyre szabott gyógyszerezéssel, a, a súlyos tumorok esetében is meg tudjuk duplázni az élettartamát a betegeknek a betegség során. Közös rákprevenciós stratégiára is szükség van, eh, hogy előre már elkerüljük a betegség kilagotását. Másodszorban minden eh, nemzeti rákkal foglalkozó adatbankot össze kell kapcsolni. Egy európai digitális adatközpontra volna szükség, hogy korábban tudjunk fellépni a betegség ellen. Korai felismerési stratégiát kell kialakítanunk, hogy időben felismerve gyógyítjuk a betegséget, és nem szabad senkit magára hagyni. Éppen közép- és kelet-európai országokban a rákbetegek 30%-kal kevesebb eséllyel bírnak, hogy túléljenek, mint a nyugat-európai országokban. Ez elfogadhatatlan, ez a helyzet Európában, ezért a távorvoslás a, a, a, módszer, modern módszerével lehet javítani a sztenderdeket, a normákat Kelet-Európában is. És foglalkozunk a hozzátartozókkal is a rákbetegség elleni kezdeményezés ezt célt is kell közösen szolgálja. A néppárt számára fontos, hogy elkezdjük ezt a munkát. Az új mandátum alapján új előrelépéseket tudunk tenni. Az Európai Néppárt nem csak a mai vita során, szeretne ebben részt venni, és nem csak amellett állunk ki, hogy egy új tervezetre van szükség, támaszkodva az Európai Bizottság eddigi munkájára, hanem azt, a néppárt azt is szeretné, hogy a jövőben a parlamentben jön létre egy külön bizottság, amely a rák elleni stratégiával foglalkozik. Ez a mi tervünk, ezzel szeretnénk foglalkozni, ebbe szeretnénk belevágni. Thank you very much, Mr. Weber, and I... Köszönjük szépen, Weber úr. Most pedig szeretném megadni a szót a tanácsnak, amelyet Tupurainen asszony, az EU ügyi miniszter képvisel. Parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Megtiszteltetés számomra, hogy ma szólhatok a parlamenthez a rák elleni küzdelem témájában, mint időszerű kérdés. Ez a megfelelő időpontban érkezett. A frissen publikált tanulmányok azt mutatják, hogy a legtöbb uniós országban a legjelentősebb halál oká vált a rák, mivel hogy a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása csökken. A rák esetében a magas mortalitás nem a kockázati faktorokhoz kapcsolódik, hanem inkább az egészségügyhöz való hozzáféréshez. Ahogy azt mi is tudjuk, a rák olyan betegség, amely gyakrabban sújtja az időseket mi európaiak tovább élünk, mint más földrészek lakói, ezért hajlamosabbak vagyunk rákban megbetegedni. Hogyan bánunk tehát ezzel a kihívással? Feladjuk és a sorsra bízunk magunkat, vagy pedig fellépünk ez ellen? Azt hiszem az Európai Unió döntött, és küzdeni fogunk a rák ellen. A finn elnökség úgy gondolja, hogy az embereket kell a szakpolitika középpontjába helyezni azzal kellene kezdeni, hogy egy új koncepciót fogadunk el, mégpedig a jól lét gazdaságát. Ez egy olyan holisztikus, több ágazatot is magában foglaló megközelítés, amely azt hangsúlyozza, hogy az emberekbe és az egészségbe kell beruházni. Az egészségügyhöz való hozzáférés alapvető fontosságú, és ezt befektetésnek kell tekinteni. A megelőzésbe és az egészséges életmód népszerűsítésébe kell befektetni minden európai polgárnak lehetőséget kell adni arra, hogy egészségesen éljen, és jó szokásokat sajátítson el, mivel ezek a sarokkövei a megelőzésnek. Ezen kívül biztosítani kell az egészségügyhöz való egyenlő hozzáférést, ami az Európai Szociális Jogok Kartájának egyik fontos elve, és a fenntartható fejlődési célok között is szerepel. Az Ilyen ambiciózus célok mellett szükség van arra, hogy szorosan együttműködjenek a különböző intézmények, érdekelt felek és ágazatok. Konkrétabban az EU-ban úgy tűnik, hogy konszenzus uralkodik abban, hogy prioritásként kell kezelni ezt a területet. A kutatás, a kezeléshez való hozzáférés és a szűrővizsgálatok kiemelt fontosságúak. Idén áprilisban a parlament és a tanács átmeneti jellege megállapodott abban, hogy a jövőbeli Horizont programba és az innovációs keretprogramba is beemeli ezt a témát. A további kutatások lehetős, lehetővé teszik azt, hogy jobban megismerjük a rákbetegségeket, és jobb diagnosztikai lehetőségeket, illetve kezeléseket dolgozzunk ki, és hogy a tagállamok is jobban tervezhessék a közegészségügyi programraikat. Sokan sokszor kérdezték a tanácstól, hogy mikor fog majd erőteljesebben fellépni a rák ellen, de különösen bizonyos fajta ráktípusok ellen. Egy rákügyi szakcsop, szak, munkacsoportot is létrehozott a parlament, és állásfoglalásokat is elfogadtak, amelyben arra kérik a bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a rák elleni küzdelmet. A tanács oldaláról a tagállamok szintén nagyon nyugtalanul figyelik a rákbetegségek alakulását. Számos következtetést és egy ajánlást is elfogadott már a tanács. Tagállami szinten fellépés történt az egészségügyi rendszerek jobb felkészítésére is. A bizottság szintén reagált a kérésünkre, és a következő bizottságnak is az egyik prioritása lesz a rák elleni fellépés. Amit a bizottság javasolni fog, azt szorosan össze kell kapcsolni az Európai Horizont program rákkal foglalkozó fejezetével. Az uniós együttműködést a rák megelőzés területén erősíteni kell. Szerintünk fontos az, hogy a tagállamok tanuljanak egymástól, és hogy a jó gyakorlatokat elterjesszék és népszerűsítsék minden európai polgárnak egyenlő lehetőségeket kell adni arra, hogy egészségesen éljen, és a lehető legkisebbre csökkenjen a rák megbetegedés kockázata. Várjuk a bizottságtól ezt az új tervet. Számítunk a bizottságra, hogy segítse a tagállamokat a tervek kidolgozásában. Készen állunk arra, hogy az Európai Parlamenttel is együttműködjünk, és növeljük a tudatosságot a rákkal kapcsolatban, mivel ez az egyik eh, leghalálosabb betegség Európában. Köszönöm szépen ezt a vitát, és köszönöm szépen a figyelmet is. Thank you very much, eh, madam. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most pedig a bizottság következik. Andriu Kaitész úr képviseletében meghallgatjuk a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselők! Valószínűleg utoljára jelenek meg itt önök előtt az Európai Parlamentben. Úgyhogy ha megengedik, egy kicsit személyes hangvételt engedek meg magamnak. Úgy gondolom, hogy amikor rákról van szó, akkor ez a személyes hangvétel megengedett. Ennek a betegségnek vannak fizikai és érzelmi következményeit is pontosan ismerem, hiszen három testvéremet, fiú testvéremet veszítettem el ebben a betegségben. Nagyon rossz érzés, amikor az ember megismeri, meg tudja a diagnózist, és tudja, hogy elkésed. Hogyha az ember komolyan harcolni akar a rákkal szemben, akkor nagyon fontos az, hogy mi hamarabb elkezdjünk pénzt fordítani olyan megoldásokra, amelyeket hát, eh, nem írhat fel orvos. Politikai kérdésről van szó. Ezek az orvosságok azok kezében vannak, akik eh, kockázatok alapján nagyon nagy határozottsággal hoznak, lét, hoz, eh, hoznak meg döntéseket. Itt szociális vagy gazdasági, kereskedelmi kérdésekről van szó, amikor nem megfelelően étkezünk, alkoholt iszunk vagy dohányzunk, akkor a mi kezünkben is vannak ezek a döntések, és természetesen ide tartozik a gazdasági jólétünk is. 2014-ben, amikor biztossá váltam, és elkezdtem az egészségügyel foglalkozni, akkor az egyik prioritásom az egészség megőrzése, illetve ezeknek a betegségeknek a megelőzése is. A paradigmaváltás nem következett be. Keményen dolgoztunk, de bizonyos eredményeink, és bizonyos eredményeink már vannak, de bizonyos dolgokat nem sikerült elérni, de például dohányzás elleni kampányokat folytattunk. Nagyon fontos az, hogy elértük azt, hogy a munkavállalókat védő, akár rákkeltő anyagokkal szembeni kitettségre vonatkozó védelem nőtt Európában. Tehát ez egyfajta rák elleni harc létezik egy európai rendszer, amely megmutatja azt, egy egész hálózatról van szó, amely megmutatja azt, hogy melyik régióban, Európában hogy állnak a megbetegedések. Egyébként egyértelmű, hogy a különböző szűrőprogramok sokkal jobban hatnak Európában a végbérrák, a merrák, illetve a méhnyakrák területén területén létezik ez a hálózat. Talán tudják, hogy ez a hónap a méhnyakrák elleni harc hónapja. A hepatitis B és az emberi papilloma vírus elleni harc is nagyon fontos. A múlt héten szerveztünk a WHO-val együtt egy csúcsot, ez az első ilyen csúcs a világon, ami a oltásokról szól, és egyértelműen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. 2017 márciusa óta 24 európai referenciahálózatot sikerült létrehozni, ebből négy kifejezetten a rákkal foglalkozik, főleg gyermekek megbetegedéseivel, és az egész Európai Uniót lefedi. Az alkohol és az élelmiszer címkézés esetében azt gondolom, hogy nagyon, nagy lépett, nagyon nagyot léptünk előre. Szerintem a tájékoztatásban is nagyon sokat értünk el, illetve az orvosi műszerekkel kapcsolatban is nagyon nagy előrelépés történt. Egy ambíciózus döntést hoztunk, hogy közösen a gyermekgyógyszerek gyermekgyógyszerek kérdését a gyermekrák megbetegedésekkel kapcsolatban könnyebben lehet, lehessen engedélyezni. Bár csak többet tehettem volna. Nagyon nagy társadalmi kihívásokkal kell szembenéznünk, előregedőben van a társadalom. Egyre drágábbak az olyan betegségek, amelyeket nem kötelező bejelenteni, és ne felejtjük, hogy jelenleg csak a különböző forrásainknak csak a 3%-át költjük egészségügyi megelőzésre. Ez csak csepp a tengerben, ennél többre van szükség. Nagyon fontos az, hogy amit erre fordítunk, azt tényleg jó helyen költsük el. A bevált gyakorlatokat kell például a különböző tagállamok között megosztani, nagyon fontos az egészségügyi tájékoztatás, a különböző megbetegedésekkel kapcsolatban a tájékoztatás, a kommunikáció. Nagyon fontos, hogy ismerjük az egyes tagállamok prioritásait, és amit, amilyen bevált gyakorlatot meg lehet osztani, azt meg kell osztani. Ezt mindig támogatni fogjuk. Van egy bevált gyakorlat portálunk az Európai Bizottságban. A lehető legjobban működő gyakorlatokat tudjuk megosztani ezen a platformon keresztül. A civil társadalom és a különböző betegszervezetek is rendelkeznek egy olyan oldallal, ahol közvitákat lehet tartani, például ilyen betegségekről is. Segíteni próbálunk a tagállamoknak abban, hogy jobban, jobb egészségügyi politikákat dolgozzanak ki a rákos betegekre. Nagyon fontos a kommunikáció a polgárokkal, a betegekkel, és az is nagyon fontos, hogy az egészséges életmódra vonatkozó megfelelő döntéseket elősegítsük az összes tagállamban. Hölgyeim és uraim! A technológiai és tudományos fejlődések hihetetlen lehetőségeket rejtenek magukban a orvosságokkal és a kezelésekkel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy jövőben sokkal precízebb kezeléseket tudunk adni arra vonatkozóan, vagy attól függően, hogy milyen egy-egy, egy-egy beteg genetikai állománya. Egyre többet tudunk meg erről. A kutatás és a fejlesztés már régóta a prioritás a bizottság számára. Van egy keretprogramunk, 2,8 milliárd eurót fordítottunk ezekre a célokra 2007 óra, prevencióra, diagnózisra, költséghatékonyságra, illetve a rákbetegek és a rákból felgyógyultak életminőségének javítására. A Horizont Európa a nyílt vagy nyitott tudományt fogja támogatni. Van egy javaslatunk erre vonatkozóan, mennek alapján koalíciókat lehet kialakítani, hogy az ilyen típusú súlyos kihívásokkal kapcsolatban, mint a rák, össze tudjunk fogni. Ez az egyik prioritásunk. Célunk az, hogy minél több embert bevonjunk ebbe a közös harcba, a polgárokat, a betegeket és mindazokat, akik számára fontos ez a harc. Az Európai Referencia eh, Hálózattal eh, kezdődött ez a, rajz, ez a harc. A ritka megbetegedésekre dolgoztunk egy ilyen, egy ilyen hálózatot. Nagyon fontos az, hogy együttműködnek a különböző intézmények, az egyetemek, a big data, mindent bevonunk ebbe a harcba. És örülnék annak, hogyha ez elterjedne még más betegségekre is. Ez a hálózat, ez a hozzáállás. Az innováció rendkívül fontos. Az Európai Bizottságnak van egy rendeletjavaslata, mely arra irányul, hogy az egészségügyi technológiai értékelést, a HDA-t segítsük a jövőben, legyenek innovatív egészségügyi technológiák, és jobban hozzáférhessenek a betegek a különböző kezelésekhez. Az Európai Parlament is vizsgálni fogja ezt a javaslatot, remélem támogatni fogják ezt a javaslatunkat, és remélem a finn elnökség alatt ezt be is tudjuk majd fejezni. Ezek mind nagyon fontos lépések a megfelelő irányban, de nagyon fontos az, hogy ez az előrelépés, ezek az innovációk elérjék a betegeket, hiszen nekik van rájuk szükségük. Az új bizottsági elnök egyértelműen fókuszál arra, hogy megfelelő hozzáférési lehetősége legyenek az európaiaknak a különböző orvosságokhoz. És remélem, hogy az önök prioritásai között szerepel majd a rák elleni harc. A ráknak sosem lesz vége, nagyon fontos, hogy kitartsunk, sose adjuk fel ezt a harcot. Az Európai Unió összes intézményének feladata az, hogy megújítsuk el kötelezettségünket, és megújult, Európa, megújult politikai akarattal vegyük fel a harcot a rákelem. Hosszal Mitterrand indította el annak idején az Európa a rák ellen kezdeményezést. Azóta sok idő telt el, de folytatni kell a harcot, hogy megelőzzük a rákot, hogy az egészségügy életmódot ról tájékoztassunk mindenkit, és nagyon várom most a képviselő kérdéseit. Thank you very much, Mr. Commissioner. Now on behalf of the... Köszönjük szépen a biztos úrnak. Most a frakciók nevében, először is a néppárt nevében másfél percben Kopács asszony következik. Szanowna pani przewodnicząca, pani i pan... Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Minden évben 9 millió ember hal meg rákban év világszerte. Minden európai országban több milliós, vagy több száz milliós költségvetéssel harcolnak a betegség ellen, attól függően mennyire gazdag az ország. Ám kimondhatjuk, hogy megnyertük a csatát a, a, a 21. század legnagyobb gyilkosa ellen? Sajnos nem. Többet is. Lehet többet tenni? Határozottan igen a válasz. Az európai szolidaritáson belül egyesítsük erőinket, hozzunk létre a rák elleni európai közös erőfeszítést, egy, a, egy profilaxis stratégiát, egy korai felfedezés, diagnózis stratégiát, a kutatást, fejlesztést segítsük, európai partneri programot hozzunk létre az akadémiai központok és a specializált kórházak együttműködésével. Cseréljük ki a legjobb gyakorlatokat, és a klinikai eredmények, kutatási eredményeket kapcsoljuk össze kelet és nyugat a betegek egyformálatást kell kapjanak. A rák nem ismer határokat, nincs nemzetisége, ezért azt kérem önöktől, kedves kollégák, itt ma, hogy a part, párt határokon átnyúló módon együttműködve, hát hozzunk létre egy külön bizottságot a rák elleni harcra. Csak mi, politikai vezetők, a frakcióvezetői tudunk egy ilyen lehetőséget meghatározni a 207-es cikk alapján, a házszabály 207-es cikke alapján, és zárva az mondandómat, hadd mondjam el, hogy a rákbetegek számíthatnak ránk, és mi, az Európai Parlamenti képviselők nem hagyjuk magukra őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Szocialista Demokrata frakció nevében Ferdas asszony egy percben a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztában vagyunk azzal, hogy a rák most már a legjelentősebb halálok az Európai Unióban, és több millió új esetet diagnosztizálnak évente. És a rákbetegségek 30-50%-át el lehetne kerülni azzal, hogyha a kockázati tényezőket kiküszöbölnénk, és megelőzési stratégiákat használnánk, amelyek bizonyítékon alapulnak. De a jelenlegi stratégiánk nem elég arra, hogy a céljainkat elérjük, ezért fokoznunk kell az elsődleges megelőzésbe való befektetést, és olyan politikákat kell bevezetnünk, amelyek egészségesebb életmódot, jobb környezetet és korai szűrést tesznek lehetővé. Ezért kell támogatni a bizonyíték alapú kutatást, és kohort kutatásokat kell végezni, hogy az új döntéseket a legjobb tudományos bizonyítékokra alapozhassuk. Köszönjük szépen. Most a Renew Europe nevében Tri Lenoir asszony következik két percben. Elnök asszony, 40 éve dolgozom rák szakértőként, és ezért köszönöm ezt a vitát. Az Európában élő 4 millió rákbetegnek szüksége van a stratégiára. A legmodernebb gyógyszerekhez való hozzáférést biztosítani kell, úgyhogy azok ne fogyjanak ki. Az Európai Horizont és a rák misszió jobb támogatására van szükség. A ritkább rákfajták és különösen a gyermek rákbetegségek esetében is több kutatásra van szükség. Ezek 6000 gyermeket sújtanak évente. A rák esetében társadalmi egyenlőtlenség áll fent, mert nem egyformán vagyunk védve a rákkeltő anyagoktól, és a kockázatos magatartások, mint például a rossz táplálkozás, a dohányzás és a sport hiánya is egyenlőtlenül sújt bennünket. A védőoltások, amelyek a ményakrák megelőzésére szolgálnak, szintén nem egyenlően állnak rendelkezésre és nem vagyunk egyelőek abban a tekintetben sem, hogy milyen gyorsan jutunk minőségi kezeléshez. És a betegség után követésében pedig egyenlőtlenek vagyunk a munkába való visszatérésben is. Elnök asszony, ezért van szükség egy európai rák ellenes küzdelem stratégiára, és mivel ez a legjelentősebb halálok Európában, ezt vissza kell szorítani, de szükség van egy szolidárisabb és igazságosabb Európához, ami az egészségügyet illeti. Köszönöm szépen. Merci, merci beaucoup. Now... Köszönöm szépen, most pedig a zöld frakció nevében Rivázi asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. Minden harmadik európai élete során valamikor ta- tapasztalja a rákot a saját bőrén is. Az Európai Unióban nagyon sokan vesztik életüket rákban. Drámai arányokat ölt ez a betegség, és tudjuk, hogy eh, romlik majd a helyzet. A krónikus betegségek száma növekszik, és egyes szakértők szerint 2035-ig megkétszereződik a rákos megbetegedések száma, úgyhogy sürgősen tennünk kell valami hogyha van egy új Európa, egy új európai terve nagyon nagy szükség van, ezt várják az emberek. Prevencióról beszéltek, nagyon fontos az is, hogy meglegyen a szükséges kezelés, a, a utánkövetés, stb. stb. Minden egyes tagállamban javítani kell a helyzeten, ez is nyilvánvaló. De a rák olyan betegség, amely, amely számos módon jelentkezhet. Már 87 óta létezik egy egyes kézikönyv, egyértelmű tanácsok vannak benne, étkezünk eh, egészségesen, sportoljunk, vigyázzunk a napsugárzásra, stb. stb. De ezen ajánlások ellenére még mindig nő a rákos megbetegedések száma. Miért van ez? Talán azért, mert nem jó irányba nézünk. Nagyon fontos, hogy egy több lábon álló, eh, több lábon álló akciótervet indítsunk el, Például nem mondj, állítsuk meg azt a tendenciát, hogy a nők éjszaka dolgoznak, ez 30%-kal megnöveli a merrák arányát. És ne felejtjük azt, hogy a fizikai munkából élő férfiaknak sokkal nagyobb aránya szenved prostata rákban. Mindenképpen védenünk kell a fogyasztók egészségét is azzal, hogy megnézzük, mit engedünk, milyen adalékanyagokat engedünk meg felhasználni az élelmiszerekben. A prevencióra kell a hangsúlyt helyezni. Nagyon fontos, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni a gyógyszereket, a gyógyszer hiányt meg kell szüntetni, de azt gondolom, hogy sokkal merészebbnek és sokkal innovatívabbnak kell lennünk, hogyha rá ellen fel akarjuk venni a harcot. Köszönöm most az IND frakció nevében. Egy perccel Baldassarre asszony következik. Baldassarre úgy kell ejteni a nevemet, mondja a képviselő. Von der Leyen asszony prog- programját hallottuk. Nos, én úgy gondolom, hogy a gyógyszer csomagot például nem emelte ki a, ez a program. Aztán ott van az, ami minden, gyógy, minden orvosnak hozzám hasonlóan a legfontosabb, hogy a, bolgár, hogy a polgárok, a betegek életminősége jobb legyen. Nagyon sok ember életét meghatározza a rák. Nagyon fontos, hogy jobban odafigyeljünk a prevencióra, a kezelésre, illetve a felépülésre. Beszélnünk kell a ritka rákos megbetegedésekről, a gyermekrák esetekről, Sokszor a diagnózist nehéz felállítani. Európában léteznek erre vonatkozó eszközök. Nemrégiben például ajánlások jelentek meg a tagállamok számára. Az olasz, az olasz betegek és polgárok nevében azt kérem, hogy a bizottság mi hamarabb állítson fel ilyen ajánlásokat, illetve szólítsa fel a tagállamokat, hogy ezeket az ajánlásokat a mindennapokban alkalmazza. Azt gondolom, hogy sok dolgunk van, kezdjük el a munkát. Köszönöm szépen. Most az Európai Konzervatív és Reformista frakció nevében másfél percben Kopcsinszka asszony következik. Elnök asszony, köszönöm a szót. Biztos úr, hölgyeim és uraim! A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet figyelmeztet bennünket arra, hogy a, a rák okozta halálesetek a második leg bak, a második legsúlyosabb gyilkos a rák. Világszerte 9,6 millió ember hal meg évente ebben a betegségben, és annak ellenére, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament több intézkedést is hozott már a rák elleni harcban, a tagállamokban még mindig nincs elég pénz és forrás arra, hogy igazán jó intézkedéseket hozzunk. Tíz tagállam, köztük hazám jelenleg részt vesz a rák elleni hét rendezvény sorozatában, és szeretném felhívni a tanácsot arra, hogy biztosítsuk azt, hogy a tagállamok hozzáférhessenek a megfizethető gyógyszerekhez, nem csak parlamenti képviselő vagyok, hanem orvos is, és ilyenként mondom, hogy az innovatív terápiákhoz hozzá kell tudjanak férni, férni a betegek, függetlenül attól, hogy milyen pénzügyi hátterük van, hisz mindannyian betegek leszünk, előbb vagy utóbb. On behalf of Confederal Group... Most pedig a GUNLG frakció nevében másfél percben Konyecsna képviselője szó. Köszönöm szépen, Elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, biztos úr, üdvözlöm! Az Európai Bizottság új elnökének kezdeményezését, valamint a néppárt kezdeményezését, amely alapján a rákelni harcok prioritásá szeretnénk tenni. Sajnos a bizottság elnökének nyilatkozatából nem teljesen világos, hogyan próbálják majd megoldani ezt a problémát. Világosan kell beszélni. Az Európai Bizottság elég ellentmondásos hozzáállást tanúsít. Egyrészt bejelentették, mennyire fontos a megelőzés, mindeközben semmi veszik jogellenesen azt a kötelezettségüket, hogy az endokrin, endokrin diszruptorokat betiltsák, holott ez bizonyítottan az egyik okozója a rák megbetegedéseknek. A csúcson az Európai Bizottság a glifoszát újabb engedélyezése mellett érvelt, amelyen nyilván a, a, a, sokan tiltakoznak. A korai felismerés és a szűrés, amit az elnök asszony hangsúlyoz, feltétlenül fontos és üdvözlendő, ám a kiváltó okokkal is foglalkozni kell, az élelmiszer, a víz minőségével, és azokkal az eszközökkel, eszközökkel, amelyekkel a beteg szervezetek és a betegbiztosítók bekapcsolásával kell megoldásokat találni úgy, hogy a betegek és családtagjaik szenvedését csökkentsük. Remélem tehát, hogy nem csak mi itt a teremben döntünk erről érvelünk emellett, hanem az Európai Bizottság is végre tényekkel és cselekvésekkel válaszol. The floor is yours. Bull úré a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rákdiagnózist kapni valóban megváltoztatja az ember életét, egy félelmet és bizonytalanságot keltő élmény. Én is orvos vagyok, és az édesapám Richard szintén prostatarákban halt meg. A diagnózis esetén azonnali beavatkozás, gyógyszerekhez való hozzáférés és elszánt specialisták az, amire szükség van. Az Egyesült Királyságban jelenleg a félelem uralkodik. A Brexit miatt azt mondták a betegeknek, hogy ha az Egyesült Királyság elhagy az Európai Uniót, akkor a rákgyógyszerekből hiány lesz majd, ami a kezelésüket megakadályozza. Biztosítanunk kell az embereket arról, hogy ez nem így van. Orvosként én már beszéltem a gyógyszeripar képviselőivel, és nagyon egyértelművé vált, hogy nagyon sokan készülnek már a megállapodás nélküli Brexitre, és tesztelés, illetve a sztenderdek kölcsönös elfogadása is zajlik három Franciaországban lévő vállalkozás is azt mondta nekem, hogy nagyon fontos kereskedelmi partnernek tekintik az Egyesült Királyságot, és hogy ugyanúgy folytatódni fog a kereskedelem, mint eddig. 37 millió csomag gyógyszert importálunk, 45 milliót pedig exportálunk évente. Remélem, hogy az Európai Parlament csatlakozni fog hozzám abban, hogy biztosítjuk majd közösen az összes rákbeteget, hogy ez a továbbiakban is így marad. Az emberek életével nem elfogadható politikai játszmákat folytatni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk másfél percben Suica asszony. Köszönöm szépen. Örülök, hogy napirendre tűztük ezt a témát ma e, a ciklus elején, bemutatva azt, mennyire fontos számunkra. Azt gondolom, hogy politikai nézetkülönbség nem igen látható e témában, a rákelni harcban, szemben mondjuk a Brexit vitával. Ahogy korábban elmondták, a rák az Európai Unióban vezető halálok, és különösen igaz ez közép- és kelet-európai országaira, ahol alacsonyabb a GDP, és tenni kell ebben a helyzetben valamit, az egyenlőség érdekében is. A betegeknek a gyógyszerekhez egyenlő hozzáférést kell biztosítani, függetlenül attól, milyen ország, melyik országban élnek, és ebben a mostani bizottságot is dicséret illeti, az előzőt, és azt is remélem, hogy az új bizottság, a belépő bizottság van der Leyen asszony vezetésével komoly beruházásokat eszközöl majd a kutatásba. Tudnék, nagyon fontos ez a kutatás. Ennek alapján tudjuk az, az okos gyógyszereket is eljutatni a betegekhez. Aztán a növényírtó növényvédőszerek alkalmazásában is változtatnunk kell e célfényében. Remélem, hogy az Európai Bizottság felvállalja a témát teljes komolyságával, és egy új európai tervezetet fogadunk el a rákeleni harcban. Én magam is több konferenciát szerveztem a témában, Horvátországban is, és Brüsszelben is, és függetlenül, hogy milyen tárcám lesz a jövőben, minden esetben szívesen vállalok részt ebben a harcban, együttműködve jobb és baloldali pártokkal egyaránt. Weber úr vezette a kampányt ebben a témában, és még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy naprendet tűztük ma is. Köszönöm. Következő hozzászólunk egy percben, Jan Herius asszony. Köszönöm szépen, elnök. A rák betegség, amely rettenetes szenvedést és kárt okoz a társadalomban. Európában a, a tíz rákbetegből egy a munka során szerzi meg szerzi a betegségét. Az elmúlt években három csomagot, a csomagot vezettünk be a rákot okozó anyagok ellen. Európa élen jár a rákot okozó anyagok felfedezésében és betiltásában, ám nem állhatunk meg itt. Szerintem sokkal magasabb szinten kellene folytatni ezt a tevékenységet, harcolnunk kell azért, hogy senki se kapjon rákbetegséget a munka körében, munkahelyén. A, a bizottságot illeti a feladat, hogy még szigorúbb szabályokat vezessen be a rákot okozó anyagokkal szemben. Legyünk őszinték. Ha valaki belebetegszik és belehal a munkájába, az bizony nem a mostani idő szava. Nem engedhetjük ma már ezt. Köszönöm szépen a következő hozzászólunk Rész asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem, hogy legyen egy kicsit engedékeny a hozzászólási időmmel, hiszen szeretnék biztos úrnak köszönetet mondani. Biztos úr más vizekre vez, Köszönöm szépen a biztos úrnak ezeket az éveket, nagyon jó volt eh, együtt dolgozni, és jó volt az, hogy az európai egészségügy sorsát felkarolhattuk. Három évvel ezelőtt én is édesanyja vagyok, és egy édesanyja nemrégiben fölvett eh, velünk a eh, kapcsolatot, hiszen a gyermeke rákos beteg. Nagyon sok ilyen édesanyja van az állásfoglalásomat ezzel kapcsolatban, tehát a gyermek rák gyógyszerekkel kapcsolatos állásfoglalásomat elfogadta nemrég a parlament. Nagyon fontos az, hogy specifikus gyógyszereket, gyermekgyógyszereket kaphassanak a rákos gyermekek, ugye nagyon fontos odafigyeljünk az adagolásra. 2006-ban volt az utolsó ilyen szabályozás azóta csak hat új gyermekrák gyógyszert alkalmaznak Európában, csak ennyi került forgalmazásba. Hogyan lehet akkor ezeket az érintett édesanyákat megnyugtatni? Sikerült-e ön szerint előrehaladást elérni, illetve van der Leyen asszony rákellenes tervéhez, programjához hogyan igazodik mindez, és hogyan lehetne előrelépni a jövőben. Köszönöm szépen, most egy percre Melan kollégának tudom megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony! A rák a második halálok Európában. Nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk a kutatást. Egyre több környezeti vagy pszichés oka van, kiváltó oka van a ráknak és egyre többféleképpen jelentkezik a rák. Attól függetlenül, hogy a kutatás preventív vagy gyógyító jellegű kutatás hátrányban vagyunk, késésben vagyunk. Nagyon fontos, hogy a tagállami tevékenységeket európai szinten is segítsük. Egyébként a gyógyszergyártó cégek nagyon nagy bevételeket szereznek a rák gyógyszerekkel. Nagyon fontos, hogy az új molekulákat, gyógyszereket mi hamarabb mindenki számára elérhetővé tegyük. A kutatást tehát fel kell gyorsítani, és ez igaz a gyermekgyógyszerekre is, jelenleg holdponton vannak ezek a gyógyszerfejlesztések, de ott van például a fagoterápia vagy a sejtterápia. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi tabukat leromboljuk, hiszen nagyon sok ilyen probléma van. Azt gondolom, hogy ha ezt megtesszük, akkor az európai együttműködés is hatályos, hatásos lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Visnyovszka asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, egyetértek azzal, amit az imént elhangzott. Vagyis, hogy jobban kellene ellenőrzés alatt tartanunk a gyógyszerlobbit ugyanis ők nagyon sok pénzt keresnek azon, hogy olyan sok szegény embert érint ez a betegség. Hallottuk ezeket a borzalmas számokat, de ezek mögött a számok mögött emberi életek rejlenek. Ezeknek az embereknek azt mondták, hogy rákjuk van. 2015-ben 1,3 millió ember halt meg Európában rákban, ami egy negyede a halálozások teljes számának a rosszindulatú daganatokat évente 35 ezer gyermekben diagnosztizálják, és minden évben 6 ezer gyermek meg is hal, és nagyon sokszor a gyermekek szülei pénzért könyörögnek, hogy finanszírozni tudják a kezelést. Tehát itt összetett fellépésre van szükség, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni a rákkal szemben jó feltételeket kell teremtenünk a jogalkotási szinten is, és uniós szinten támogatnunk kellene az együttműködést és a határokon átnyúló kutatást, illetve a tudástranszfert annak érdekében, hogy jobban ki tudjuk használni a tudósokban rejlő potenciált az összes tagállamban. Javíthatjuk a túlélés esélyeit és a statisztikákat azzal is, hogyha a legjobb gyakorlatokat megosztjuk egymással, népszerűsítjük a jól létet, és az orvosok kezelését is javítjuk. Köszönjük, a következő hozzászóló egy percben Kuntura asszony lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, minden évben 1,3 millió európai veszti el életét a rákbetegségek miatt, ez 26%-a az összes halálozásnak. A merrákról szeretnék beszélni, ami több nővel végez világszerte, mint bármilyen más típusú rák. 2018-ban Európában 552 ezer, az Egyesült Királyságban pedig 138 ezer nő volt érintett. De ha időben felfedezik ezt a rákot, akkor az 100%-ban kezelhető. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy az egészségügyi napirendről szóló csúcs találkozón a fellépések, programok, a megelőzés, a tudatosság növelése megtörténjen. Gondoskodnunk kell arról, hogy minden beteg teljes mértékben hozzáférjen a kezelési protokollhoz, és a társadalmi stigmát és előítéleteket is csökkentenünk kell, hogy a szűrővizsgálatra minden nő eljusson. Fontos, hogy a biztosok tudjanak erről a problémáról. A ciprusi biztos az első európai rákellenes stratégiát hozná létre. Köszönjük szépen, most másfél percben Líza úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársak, a rák témája nagyon sokak számára nagyon személyes érintettséget is jelent, számomra is. Egyik legjobb barátom 46 éves korában meghalt rákban, és ezért is azonosulok ezzel a munkával, amelyet Manfred Weber indított el, és a néppártban két éve már köteleztük magunkat arra, hogy hozzájárulunk a magunk részéről ahhoz minden eszközzel, hogy 20 év múlva senki se kell, hogy meghallja a rákban. Ezt persze egyedül nem tudjuk elérni, a tagállamokat is nagy felelősség terheli a szubszidiaritás elve alapján, ám nagyon sok mindent el lehet érni. Például az adatok jobb összekapcsolásával, nagyon sok adatbázis van, ám nem, nem illeszkednek össze a betegeket, nagyon van segíteni az erősebb európai működés. Kutatásra is szükség van, kérem a tanácsot, hogy a Horizon program megcsör pénzügyi kurtítását ne ö, követeljék, és válaszolnék brit kollégáimnak, és nem vettek a termet. A British Medical Association is rámutatott, hogy a Brexit kapcsán az orvossággal való ellátás, ellátottság problémát jelent majd. Különösen a hard Brexit esetén maga a Brit Orvosi Szövetség mondta, nem kitaláció. És a Higaház oltani kell. Betegek életével játszunk, játszanak, ezért tudniuk kell, hogy mi a kockázat a Brexit, a hard Brexit esetén, és erről beszélnünk kell. Köszönöm. Következő hozzászóló egy percben, González Casares képviselő. Örülök annak, hogy sor kerül erre a vitára, és örülök annak, hogy az egészségügyi, az új egészségügyi biztos prioritásként kezeli majd a rákeleni harcot. Nos, a legfontosabb a rákeleni harcban a megelőzés. A tájékoztatás mindenképpen fejleszteni kell, tehát egyértelművé kell tenni a polgárokat arról, hogy mit, mit jelentenek rizikót. De nagyon fontosak az új jogszabályok is. Például a dohányzás elleni harcban azt gondolom, hogy az új termékek esetleg egy fals képet alakíthatnak ki erről a tevékenységről. Ami pedig a kutatás és a diagnózis felállításának támogatását illeti, nagyon fontos a Horizont 2020, és azokat a kezdeményezéseket kell segíteni, amelyek az alternatív korai diagnózis felállítást teszik lehetővé. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bármit is teszünk, emberek fognak továbbra is meghalni rákban Európában. Ennek van egy családi dimenziója is. Mindenképpen ápolni kell a beteget és én ápoló vagyok, nagyon fontos az, hogy méltó halál lehetőségét kínáljuk fel a betegek számára. Köszönöm szépen, Solis Perez kolléga következi. Son esenciales. A kutatás nagyon fontos, hogyha le akarjuk győzni a rákot. Ezen a területen van az, ahol a parlament nagyon nagy szerepet tud betölteni. Ugyanis megkövetelhetjük például azt, hogy az Európai Horizont program megfelelő forrásokat szolgáljon arra, hogy a kutatók el tudják végezni a munkájukat. Ezen kívül szükségünk van jobb koordinációra a kutatóközpontok, a kórházak, a betegek, illetve a vállalkozások között, hogy új gyógyszereket tudjanak kifejleszteni, és hogy azok a lehető leggyorsabban elérjenek a gyógyszerpiacra, és hogy ezzel ne késlekedjenek. Nekünk pedig olyan jogszabályokat kell alkotnunk, amelyek támogatják az új technológiát, és amelyek a mesterséges intelligenciát is felhasználják a betegek adatai alapján. Természetesen az is fontos, hogy a betegek jogait eközben tiszteletben tartsák. Egy üzenetet kell küldenünk a polgárságnak, ez pedig az, hogy az európai intézmények együtt fognak működni annak érdekében, hogy a kutatók megkapjanak minden szükséges forrást ahhoz, hogy legyőzzék ezt a betegséget. Köszönöm szépen. Köszönjük. A következő hozzászóló egy percben Regimenti asszony. Köszönöm, elnök asszony. A mai vita rendkívül fontos az összes európai egészsége szempontjából azt várják, hogy az európaiak azt várják tőlünk, hogy a frakciók egységesen lépjenek fel. Nagyban attól függ, hogy valaki megbet- gyakran attól függ, hogy valaki megbetegszik a rákban, hogy milyenek a környezeti és társadalmi, illetve táplálkozással kapcsolatos dim- tapasztalati, illetve gyakorlatai. Ez egy nagyon komoly csata. A környezetet is védenünk kell, és a környezetvédelmen keresztül a rákelni harcért is teszünk valamit. Mindenképpen a célzott kezelést, re vonatkozó kutatásokat támogatni kell. Ezek az új kezelések sokszor kevésbé toxikusak, mint a hagyományos kezelések. A hagyományos kezeléseket pedig sokszor nem megfelelően alkalmaznak, legalábbis ezt tapasztaltam, mint orvos. Feladatunk, hogy az európai polgárokat védjük, és garantáljuk az egészséges élethez való jogukat. Mindent meg kell tennünk, amit itt meg lehet tenni. Az egészségügyi szakbizottságnak tagja vagyok, ott is összefogunk azért, hogy ez ellen a kihívás ellen harcoljunk. Köszönöm. Köszönöm következő hozzászóló egy percben, Gyuris Nikos Honovászony. Köszönöm szépen. Adatok szerint hatalmas különbségek vannak a legjobb diagnózis és kezelésre való hozzáférés között, és ez 20%-os túlélési különbséget is jelenthet. Különösen gyermekek és kamaszok körében, Közép- és Kelet-Európában érvényes ez a hátrány. Sajnos hazám Szlovákia is ide sorolható, mely a WHO adatai szerint a legmagasabb halálozási arányt mutatja Európában. 295 százezerből, százezerből 95 ember betegszik meg. Hatalmas gondjaink vannak a korai diagnózissal, a jó minőségű ellátással, az átfogó kezeléssel, és rendkívül hosszú a várólista az onkológiai szeti beavatkozásokra, és a kezelés utáni ellátás is nagyon gyenge. Ezért hívom fel a bizottságot és a tagállamokat arra, hogy segítsék a legjobb diagnózishoz való hozzáférést és kezeléshez való hozzá, modalitásokhoz való hozzáférést minden fiatal rákbeteg számára az Európai Unión belül. És végül nem utolsó sorban kérem minden kollégámat, hogy támogassák a gyermek rák elleni fellépést azon arany szalag viselésével, amelyet kiküldtem mindenkinek múlt héten. Köszönöm szépen, következő hozzászólunk másfél percben, Monserrat Szony. Köszönöm, elnök asszony. Európa nagyon sok kihívással szembesül, ezt mindenki tudja, ilyen például a Brexit, de több ezer európai polgár egy borzalmas valósággal kénytelen szembesülni, amely kevesebbet szerepel a médiában, de mégis nagyon fontos, ez pedig a rák. Mindannyian láttunk közelről rákbetegeket, és vitathatatlan, hogy ez nagy probléma. 1,4 millió európai fog idén meghalni rák miatt. És az európai polgárok 40%-a életében valamikor megbetegszik majd rákban. Ez a kemény valóság, de mégis van okunk a reményre. 10%-kal csökkent a halandóság a rákbetegek esetében, és 50%-a a rákos megbetegedéseknek elkerülhető. Ehhez arra van szükség, hogy a szokásainkat, életmódunkat megváltoztassuk. Támogatni kell az egészséges életmódot, meg kell tisztítani a levegőt, és a dohányzást visszaszorítani, de ezen kívül a mentális egészség javítására is szükség van. A depresszió, a szorongás és az életünk felgyorsult tempója mind szerepet játszanak ebben. De mindenhez egy európai megközelítésre van szükség szövetkeznünk kell a megelőzést és a korai felismerést támogatni, illetve a kutatást. És Európa minden szegletében a lehető legjobb kezelést kell biztosítani a betegeknek. Holisztikus megközelítéssel kell itt eljárni, az orvosi segítség mellett szociális segít is kell nyújtani a ráknak mindegyik aspektusával foglalkozni kell. A rákellenes tervnek ez a lényege, és ezt az Európai Néppárt erőteljesen támogatja. Ez több ezer európainak adhat reményt. Ezért kérjük von der Leyen asszony segítségét abban, hogy a bizottság prioritásai közé emelje ezt a kérdést. Köszönjük szépen, most egy percben Palmer úr következik. Thank you. It's my honor. Köszönöm, megtiszteltetés számomra ebben a vitában. Jackie Woodcockot, az egyik választókörzetem állampolgárát említettem, akit emlőrákkal diagnosztizáltak, ám inspirációt és, és motorja volt annak a kampánynak, amely erősebb jogokat és védelmet igyekszik biztosítani a munkahelyen, a, akik halálos betegségben szenvednek. A szakszeretekkel és a szak szervezeti kongresszussal és az ATUC-vel és az Európai Rákbeteg Szövetséggel együttműködve arra szorítjuk a bizottságot, hogy az Európai Rákbetegségeni Tervben konkrét intézkedések legyenek arra, hogy a foglalkoztatásban maradjanak, maradhassanak méltányos körülmények között a betegek, amik akarnak, vagy amik kívánnak. A bizottságot kérem tehát, hogy cselekedjem. És arra kérem a parlamenti képviselőket is, hogy a Dying to Work munkacsoportot, kampánycsoportot, és annak tevékenységét támogassák, ami az előző ciklusban kezdte munkáját. Köszönöm, egy percben Zakaropuló asszony következik. Elnök asszony, hölgyem és uraim! Teljes mértékben támogatom Ursula von der Leyen asszony kezdeményezést. Európai tervre van szükség, ará kell lenni. Meg vagyok győződve, hogy ennél tovább kell lépnünk. Nézzünk egy konkrét példát. A méhnyakrák az egyik legnagyobb halálarányjal fenyegető rák a nők számára. Évente több mint 300 ezer nő hal bele ebben be éveben, és ezeknek a legnagyobb része fejlődő országokban él. Valójában rendelkezünk olyan eszközökkel, amilyen megmenthetnénk ezeket a, a nőket. Úgy gondolom, hogy fenntartható fejlődésre van szükség, Tedros úrral, a WHO vezetőjével sok mindent tehetnénk. Vannak a világ többi országával való elkötelezettségeink ebben a kérdésben, de ehhez nagyon fontos az, hogy ennek az európai stratégiának legyen egy külső fellépési dimenziója. Nem megengedhető, sem az Európában, sem a világ bármely más részén egy olyan nő hajó bele ebbe a betegségbe, akit megmenthetünk volna. Köszönöm szépen! Most Benyő asszony következik. Tisztelt kollégák! A legutóbbi ENVI szakbizottsági ülésen felszólaltam a gyógyszer hiányjal kapcsolatban. Erre azonban senki nem reagált. Visszatérnék tehát erre a témára. Franciaországban nagyon súlyos probléma a gyógyszerhiány. A laboratóriumok el tudnák látni Franciaországot. Úgy gondolom, hogy botrányos a helyzet. Több mint 18 olyan 18 olyan ö, ö, orvosság volt Franciaországban 2000, ö, múlt év júniusában, amivel nem volt elég, azóta ez megtöbbszöröződött, botrányos a helyzet, ne felejtjük el, hogy most már ö, 80%-a az Európában vásárolható gyógyszereknek külföldön elérdott, ez is sokszorozódott az elmúlt évek során. A gyógyszergyártó cégeknek egy számít, hogy mennyire profit termelő ez a tevékenység, pedig ennél sokkal fontosabb dolgok is vannak. A vészhelyzet van, úgy gondolom, hogy stratégiai tartalékokat kell létrehozni. Köszönöm szépen, egy percre Mazurek asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az európai rák megelőző hetet ünnepeljük, üljük, ezért is időszerű megtárgyalni ezt a témát. Az Európai Parlament támogatta azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok hoztak, annak érdekében, hogy minden beteg egyenlő hozzáférést kapjon a modern gyógymódokhoz. Ehhez meg forrásokat is persze biztosítani kell prevenciót, diagnózist. És olyan stratégiára van szükség, amely Lengyelországban is jó eredményekkel diagnosztizálja és gyógyítja a betegséget. Meg kell osszuk a tapasztalatainkat, és ezt európai intézményekkel, hogy támogassák és keretbe foglalják, biztosítva azt, hogy a betegek érezzék is, hogy van változás, hogy kapnak segítséget minden tagállamban egyformán. Gazdag, legyen akár gazdag vagy szegény. És azt is biztosítani kell, hogy az Európai Unió bírjon olyan eszközökkel, amelyekkel segítheti a tagállamokat ebben a harcban. Az életnek ugyanaz az értéke minden tagállamban, független attól, hogy hol él az ember. The next speaker. Köszönöm a következő hozzászóló másfél percben, Franzen asszony.